ügyekben javulni fog amennyiben és amikor elfogadjuk ezt a szabályozást. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, Szeyer úr. Amikor a közvéleményről beszél, akkor gondolom a vita elnökére is gondol, mert itt más közvélemény nem nagyon van jelen, hanem itt csak szuper kép, szakértők vannak, akik nyakig ülnek ebben a témában, teljesen belásták magukat. Úgyhogy ezzel lezárom a vitát, holnap szavazunk erről a témakörről. A következő ülés holnap csütörtökön lesz, december 16-án. Ez egyébként Szent Adelaida napja, aki egyébként az, ez az én édesanyámnak a névnapja. Egyébként a napi rend a parlament weblapján is szerepel. Holnap is én fogok elnökölni délelőtt, úgyhogy majd lesz alkalmam boldog ünnepeket kívánni.